Okay, then we open up the meeting, please. Kedves kollégák, elkezdjük a munkát. Kérem mindenki foglaljon helyet. Hármas rendi pont, el kell fogadnunk a napirendet. Tájékoztatni szeretnék arról, hogy sajnálatos módon Jutta Urpilainen biztos asszony hétfőn megbetegedett, és az orvosa úgy rendelkezett, hogy otthon kell maradni, úgyhogy nem tud eljönni. Ezért a az Európai Bizottság fejlesztés politikai prioritásairól szóló egyeztetést februárra kell halasztanunk. Ez az egyetlen mondandóm pillanatnyilag. Ezzel a módosítással elfogadható akkor a napi rend mindenki számára? Úgy látom, igen, köszönöm. Megyünk tovább. Elnöki közlemények. A gyermekharcosok, gyermekkatonák elleni nemzetközi nap. Három hét múlva, februárban lesz ez a nemzetközi nap. Ez az úgynevezett Red Hand Day angolul. Ez az egyik olyan nemzetközi nap, amelyet az előző ciklusban elfogadott ez a szakbizottság, döntött róla. A fejlődő világban és a konfliktus sújtotta országokban, Kongóban, Nigériában, Dél-Szudánban, csak hogy néhányat említsek, a gyermek harcosok, gyermek katonák sajnos a valóság részei, és ezzel ellen folyamatosan harcolnunk kell. Fontos, hogy a nemzetközi közösség és az Európai Unió is mindent megtegyen annak érdekében, hogy ennek a gyakorlatnak véget vessen, hiszen ezzel megfosztják a gyermekeket alapvető jogaiktól, ilyen például az oktatáshoz való jog, és nem teljesülnek alapvető szükségleteik sem. Hivatalos számok nyilvánvalóan nincsenek, de nem hivatalos adatok szerint 250 ezer gyermeket érint ez a szörnyű jelenség. Ezek voltak az elnöki közlemények, most az jóvá kell hagynunk a novemberi üléseink jegyzőkönyveit, ezeket mindenki megtalálhatja a dossziéjában. Hogyha senkinek nincsen megjegyzése ezen jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan az ülés vége előtt, akkor azokat elfogadottnak tekintjük. Köszönöm. A bizottság bejelentései következnék, következnek, van-e bejelenteni valója bizottságnak? Nincs. Nagyszerű. Akkor Következzék az elektronikus szavazás. A 2018-as mentesítés az első, az Európai Unió általános költségvetése, a 8-as is egy mentesít, a mentesítési eljáráshoz kapcsolódik, a 2, a 7-es és 8-as napi rendi pont nagyon szorosan összefonódik, mindkettő esetében Charles Görens a jelentéstevő. Ez a két jelentés részét képezi a hagyományos éves mentesítési eljárásnak, mi kifejezetten a humanitárius költségvetési sorokkal, illetve a fejlesztés politikai költségvetési sorokkal foglalkoztunk. A szakbizottságunk két véleményt készített az illetékes szakbizottság számára, amely nem más, mint a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság. A parlament munkáját elsősorban a számbevőszék éves jelentésére alapozza, illetve a számvevőszék külön jelentéseire. Most akkor rátérnénk magára a szavazásra. Elektronikusan szavazunk, megpróbáljuk a lehető leggyorsabban lezárni ezt a pontot. Els, a hetes, pont, hetes napi rendi pont első módosítójáról szavazunk, megnyitom a szavazást. Yes. Paragraph one. Egyes bekezdés, egyes módosító. Miss one. Then the vote is... Tehát a 8-as, 9-es, 10-es, 11-es EDF-ről szavazunk. Ez a hetes napi rendi pont, csak tisztázásképpen mondom, egyes bekezdés, egyes módosító. Erről szavazunk most. <laughs> well, it's a free world, you know. Okay, I think everybody uh, now understand what we voted for. Rendben, akkor most már mindenki tudja, hogy miről szavaztunk, remélhetőleg. Akkor most lezárom a szavazást. Okay. We're just gonna help the vice chair first. Donatella. Először segítenünk kell az alelnöknek. Donatella, kérlek, segíts neki. I have the vote open for the... Igen, igen, nyitva van még a szavazás természetesen. Donatella, please. Yeah. Mm, No, no, no, it's like that. And now? No. <laughs> Nem az én hibám, mondja az alelnök. Nem működik? Nem működik a rendszer? Les gentlemen. Comme je l'ai le, as I tell to it's out. bon. Comme je Oui ou non ah, Oui. Ah, oui. You have to revote. Okay. Perfect. Now everybody. Nagyszerű. Na, most akkor mindenki szavazott, úgy tűnik. A szavazást lezártam, elutasítottuk a módosítót. Mindenki látja az eredményt, vagy olvassam föl mindig, mondja az elnök. Igen, látják az eredményt. Oké, okay, akkor ezt elutasítottuk. Egyes bekezdés, kettes módosító, megnyitom a szavazást. Nem, ez okafogyottá vált, javítja magát az elnök. Nem, akkor mégiscsak. Egyes bekezdés, kettes módosítóról szavazzunk el, mivel az előzőt elutasítottuk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. I don't know what happened. I the vote. Yeah, the closed. Lezárom a szavazást, most már folytatnunk kell. About. Can someone help? Tudna valaki segíteni az alelnök asszonynak? Esetleg a munkatársak közül valaki? Vous pouvez open. No, it's uh, the vote is closed now. we, do, we do a test vote. Jó, akkor most teszt szavazást tartunk. Hogy lássuk, hogy az alelnök szavazókártyája működik-e vagy sem. Akkor most meg... Á, működik. Nagyszerű. Nagyon jó. Akkor most, hogy ezt tisztáztuk, szavaz... folytassuk a szavazást. Kettes bekezdés hármas módosítójáról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást a négyes módosítóról. Lezárom a szavazást, haladunk tovább. Egyel több zöld képviselő szavaz, mint kellene. Igen, ez gond, mondja az elnök. Megoldódott nagyszerű. Lezártuk a szavazást, elfogadva. A hatos módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A zárószavazás következik a, véle, a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nagyszerű. A webstreaming kedvéért el kell mondanom, hogy 18-an szavaztak mellette, egy képviselő szavazott ellene, egy tartózkodás mellett, ahogyan ez látható a kijelzőn. Következik a 2018-as mentesítés, az EU általános költségvetése. A kettes bekezdéssel kezdjük. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. A részenkénti szavazás a következő egyes, első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes bekezdés, kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Harmadik módosító mellette, illetve megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas bekezdés, hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. Nyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. Kilences módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tizenegyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12-es módosító. Tizenkettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tizenhármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva a záró szavazás következik, a véleménytervezetről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18 kettő arányban. Thank you. Köszönöm szépen. Térjünk át az átfogó EU-Afrika stratégiára. Itt csak egy végszavazás van a véleménytervezetről, ugye? Igen, rendben. Akkor megnyitom a szavazást. Most closed. Lezárom. Elfogadtuk 18 igen, egy nem szavazattal és egy tartózkodással. Köszönöm. Akkor ezzel zárul ma a szavazás. Köszönöm szépen.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 Következik a tízes napi rendi pont. A hagyományos eszmecsere a soros elnökséget adó tagállammal az EU tanácsában. A hónap elejétől Horvátország tölti be az EU tanács elnökségét, mint tudják első ízben, hiszen 2013-ban csatlakozott az EU-hoz, és ez rekord rövidségű idő. Abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy a szakbizottságban Gordon Ritik Radman miniszter urat üdvözölhetjük a Horvát Külügyminisztériumból. A humanitárius segítség nyújtás témájában fogunk eszmét cserélni vele. Köszönöm szépen Radman úr, hogy eljött hozzánk. Biztos vagyok benne, hogy ez a vita egy első alkalom lesz, egy hosszú párbeszédben pozitív együttműködésre törekszünk az elnökség és az Európai Parlament között. Mielőtt belekezdenénk, szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy Radman úr a humanitárius segítségnyújtással foglalkozik, és Hurpulainen biztoshoz tartozó területeket tekintjük át. A biztos asszony uh, so, as we know from... megbetegedett, ezért ma délután nem lesz velünk sajnos. Tehát a soros elnökségekkel rendszeresen eszmét cserélünk, a humanitárius segítségnyújtásra mindig szükség van, hosszú, elhúzódó válságok több tízmillió embert érintenek, a humanitárius segítségnyújtást akadályozza a humanitárius jog tiszteletbetartásának hiánya, ugyanakkor a természeti katasztrófák is gyakrabban következtek be a klímaváltozás miatt. Az EU és tagállamai a legnagyobb humanitárius segítségnyújtók között vannak a világon, és munkamódszerüket megváltoztatják, megpróbálnak segítséget nyújtani a helyi közösségeknek a segítségnyújtáshoz való hozzáférésben, illetve a az ellenálló képességük növelésében. Most átadom a szót a horvát elnökség képviselőjének, Radman úrnak, és természetesen utána a bizottság koordinátorai és tagjai lehetőséget kapnak a kérdezésre. Köszönöm szépen, Tóbi elnök úr, tisztelt képviselőszonyok, képviselő urak, megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, és önök előtt beszélhettek a Horvát Köztársaság képviseletében. Mint tudják, Horvátország először tölti be a tanácselnökségi tisztségét. Ez egy figyelemre méltó tény, hiszen mi vagyunk a legfrissebb tagállam az Európai Unióban. 1992 óta elismert önálló ország Horvátország, és néhány évtized elteltével már elnökséget adunk az Európai Unióban, gondoljanak csak bele, hogy érzelmileg ez mit jelent. Az Európai Unió nagyon sokat jelent számunkra, Horvátország nagyon pro-európai országnak számít. Horvátország 7 évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz, a demokráciát, a békét nem kaptuk ingyen, meg kellett dolgozni érte, Horvátország az egyetlen tagállam, amely három évtizeddel ezelőtt négy évig háborút kellett, hogy vívjon. Milyen ö, tanulságot szűrhetünk le ebből a népek ö, erős szándéka és akarata ö, megoldhatja a biztonsági problémákat és elvezethet a ö, tartós növekedéshez. Ö, az elnökségünk fontos döntéshozatali időszakban következik be az Európai Unióban. Ezek a döntések a stratégiát, a pénzügyi kereteket is meghatározzák majd a szomszédságunkban és az egész világon. Nagyon sok probléma, így a biztonság hiánya, a klímaváltozás, az egyenlőtlenség növekedése megakadályozzák a prosperitást illetve akadályozzák azt. Úgy gondoljuk, hogy közösen fellépve szinergiában kell kezelni ezeket az problémákat. Ezért döntöttünk úgy, hogy a változás világában az erős Európa mellett tesszük le a voksunkat. Ez az elnökségünknek a mottoja az egész elnökségnek, nem csak Horvátországnak az elnökség alatt. Szeretnénk rendületet adni a tárgyalásoknak a közös költségvetésünkről, a több éves pénzügyi keretekről. Csak a nyitottság szellemében a parlament, a bizottság és a tanács együttműködése útján tudja majd az EU ezt az alapvető aktát lezárni. Egy családként együtt kell dolgoznunk parlamentnek, tanácsnak és bizottságnak a tanács elkötelezett abban az irányban, hogy globális, integrált új pénzügyi eszközt állítson fel a céljaink teljesítésére, hogy az eredményeket elérhessük, kompromisszumokra van szükség. Ami a Brexitet illeti, hamarosan rendezett körülmények között az Egyesült Királyság távozik az EU-ból. Szomorúak vagyunk, de tiszteletben tartjuk az Egyesült Királyság döntését. Nem csak egy tagállamot veszítünk el, hanem egy fontos humanitárius és fejlesztési donor államot is. Tehát a fejlesztési segélyezésben is megszenvedjük majd az Egyesült Királyság hiányát. Ugyanakkor abban bízom, hogy hamarosan megkezdődik az új kapcsolatunk kialakítása az Egyesült Királysággal. Ebben Horvátország is szerepet kíván játszani. Mindezekben a folyamatokban a parlament, mint együtt jogalkotó és partner szerepe alapvető lesz a hangsúlyt az elnökség során egy olyan EU-ra helyeznénk, amely összeköti az embereket, és megvéd mindenkit. Befolyásos Európát szeretnénk építeni, amely erősíti a multilateralizmust és az európai értékek és érdekek körülmozdítását. A 2030-as ágenda céljait kívánjuk elérni úgy, hogy senkit nem hagyunk cserben. Közösen kell dolgoznunk a kihívások kezelésében. Együtt dolgozva, ahogy az Európai Fejlesztési Konszenzus is kimondja, kell tovább lépnünk a horvát elnökség alatt. A legkevésbé fejlett országokkal folytatni kell az együttműködést, különösen Afrikával. Afrika fenntartható fejlődése alapvető fontosságú, és ehhez külső és belső szakpolitikák sorát kell eh, működtetni az afrikai befektetési lehetőségeket ki kell használni, hiszen egyre inkább növekszik a gazdasága és a lakossága, és a népekkel az új átfogó Afrika stratégia keretében kell együtt működni, és le kell zárni az ambiciózus Kotonú utáni megállapodás tárgyalásait, és az AKC országokkal való együttműködés igen fontos. Nagy lehetőségeket látunk a külső beruházási tervben is. Ez ösztönzést adhat a méltó munkahelyek és a vállalkozó szellem fejlesztéséhez, különösen a fiatalok körében Afrikában. Ugyanakkor nem szabad, hogy figyelmen kívül hagyjuk a közepes jövedelmi országokkal való együttműködést hosszú távú vízióval és politikai-gazdasági együttműködéssel kell hozzáállni ezekhez az országokhoz bilaterális módon, illetve multilaterális téren is. A nemzetközi kapcsolatok hitelessége a szomszédságunk felelős megközelítésén is múlik keleten és délen egyaránt. Nagyon fontos az európai kontinens kohéziója, az elnökség hatékony és hiteles bővítési politikát kíván képviselni. Dolgozni fogunk azon, hogy megkezdődhessen Észak-Macedóniával és Albániával a csatlakozási tárgyalások folyamata, illetve biztatnánk Dél-Kelet-Európa többi országát is, hogy további lépéseket tegyenek a reformok útján az európai perspektívában. Támogatnunk kell azokat az erőfeszítéseket, amelyek átfogó partnerségre irányulnak a migráció eredet és tranzitországaival minden lehetséges eszközt össze kell hozni, hogy ezt az érzékeny kérdést kezeljük. A zöld Európáról ösztönözni szeretnénk a vitát a fenntartható gazdasági növekedés és fejlesztés érdekében. Ezért szeretnék eh, elismerésemet is elmondani a bizottság elnökének Green Deal kezdeményezésével kapcsolatban. Ez az életfelfogás, amit ez a szakpolitika képvisel, terjesztendő, mm, a mi felelősségünk a fiatal generációkkal szemben, hogy eleget tegyünk ennek. A Green Deal lehetőséget jelent, hogy az állampolgárok kívánságának is eleget tegyünk, hogy Európa zöldebb legyen. Egy másik horizontális témája a horvát elnökségnek a nemi egyenjogúság ügye, ezért minden új kötelezettség vállalási kezdeményezést támogatni fogunk a nemi egyenjogúság területén. Végül pedig tisztában vagyunk vele, hogy ezeket a prioritásokat csak partnerségben lehet megvalósítani a nem kormányzati partnerekkel. Ösztönözni fogjuk a privát szektor, a civil társadalom és a tudományos körök felé kezdeményezett együttműködést. Összefoglalva büszkék lehetünk rá, hogy az EU továbbra is a világ legnagyobb humanitárius donorra marad. Stratégiai és jogalkotási eszközeinkkel mi vagyunk a vezető a világban, a nemzetközi kötelezettségek teljesítésében. A szegénység felszámolása marad a legfontosabb prioritás. Hölgyeim és uraim, képviselőszonyok, képviselő urak, a kollektív humanitárius rendszerünk javul, ugyanakkor a humanitárius szükségletek még gyorsabban növekednek, mint a válaszadás. 2019-ben eddig soha nem látott mértékű humanitárius szükséglet merült fel, és hogyha a klímaváltozást és a háttérben meghúzódó okokat nem tudjuk jobban kezelni, akkor a helyzet tovább fog romlani. A nemzetközi humanitárius jog és elvek alapján eh, kell eh, védeni a civil polgári eh, lakosságot, a Genfi Egyezmény mondja ezt ki, 70 éves Eh, évfordulóját tavaly eh, ünnepeltük, de ennek ellenére sajnos eh, továbbra is nagyon sok a fegyveres konfliktus a világban. Olyan helyzetek alakulnak ki, ahol az áldozatok többsége sajnos polgári személy. Négy év alatt először tapasztaltuk, hogy nagyon erőszakos, elhúzódó és intenzív konfliktusok aránya növekszik. Ez éhénységhez, halálesetekhez, sérülésekhez, pszichoszociális traumához, elüldözéshez, a megélhetés elvesztéséhez és nagyon sok szenvedéshez vezet, és a fegyveres konfliktusok különösen szörnyű hatással vannak a legkiszolgáltatottabbakra, a nőkre és a gyerekekre. A természeti és a humán katasztrófákkal szemben fel kell lépni. Amikor egy katasztrófa kialakul, gyakran tapasztaljuk, hogy nem, hogy hiányzik a segítségnyújtás koordinációja, illetve a partnerországok nincsenek képviselve. Vision of what egy világos jövőképet kell arról kialakítani, hogy az életeket mentve mi lesz a következő lépés, és egy fenntartható társadalom kialakulásán kell munkálkodnunk. Tehát intelligensen, innovatívan az eszközöket létrehozva, és hatékonyan együttműködve kell, hogy ellássuk a feladatainkat. És a e, triple nexus megközelítés a humanitárius fejlesztés, illetve politikai célokat együtt segít elérni. A horvát soros elnökség célja, hogy ösztönözzük az eszmecserét arról, hogy a kohéziót hogy tudjuk erősíteni, illetve a komplementer kiegészítő jelleget hogyan helyezhetjük a humanitárius segítség nyújtás terén előtérbe, a Peace Nexus terén. És a kimeneti eredménye a munkánknak az kellene, hogy legyen, hogy akik legjobban rászorulnak a segítségünkre megkapják, és hogy a megkettőzött folyamatokat megszüntessük. Ami a horvát elnökség programját illeti a humanitárius segítségnyújtás terén, ez azt jelenti, hogy fel kell készülnünk a válságokra, és hatékonyan kell reagálnunk, különösen a leginkább veszélyeztetett populációk csoportok figyelembevételével. Minél inkább az alapokokat kezeljük, annál könnyebben tudjuk a válságokat megelőzni, és annál könnyebb lesz megőrizni a stabilitást. A horvát elnökség ennek fényében különösen a katasztrófák veszélyének a csökkentésére helyezi a hangsúlyt, illetve a természeti kockázatoknak kitett országok tűrőképességét, reagáló képességét szeretnénk erősíteni. A legveszélyeztetettebbek a gyerekek, a fiatalok, a nők, az idősebbek, illetve a fogyatékkal élők. És általánosságban a civileket, a civil társadalmat egyre többször támadják meg az erőszak cselekmények során gyerekek és fiatalok köréből rekord létszámot ért el az otthonukat elhagyni kényszerülőknek a száma. A horvát elnökség fontosnak tartja a tizenévesek rehabilitációját, a szociális integrációját. Szeretnénk jobban felmérni a serdülők szükségleteit, illetve ambícióit a humán válság területeken ennek érdekében a nők elleni erőszakra szeretnénk kiemelten odafigyelni, illetve ezt egy horizontális kérdésnek tekintjük, szélesebb keretbe helyezve ez a lehetőségek, az eszközök megteremtéséről szól a pszichoszociális, illetve szociális segítségnyújtást tartjuk kiemelten fontosnak a konfliktus érintettjei körében a katasztrófák, konfliktusok, egészségügyi problémák, pszichoszociális gondokhoz vezetnek az érintettek körében. Különösen a gyermekeknél fenyeget az, hogy a kritikus időszakban a személyiségük, illetve a testi lelki fejlődésük megsérül. Az eddigi tapasztalataink alapján elmondhatom, hogy Horvátország szakértelemmel, illetve szaktudással, tapasztalattal is rendelkezik, és a traumával küzdködők segítésére kiterjedt erőforrásaink vannak. Különböző fórumokon pszichoszociális segítségnyújtás vitatémákat szeretnénk elindítani. A válság előtti, alatti, illetve utáni feladatokról és közben a humanitárius segítségnyújtást szeretnénk hatékonyabbá tenni, különösen az elnyúló és elfelejtett humanitárius katasztrófák áldozatai körében. És a válságokkal kapcsolatos üzeneteket erősíteni fogjuk. Jemen, Szíria, Venezuela például három elhúzódó válság övezet. Aztán a kelet és a déli szomszédságban szintén figyelemmel követjük a fejleményeket. A Sahel, az Ebola térség, Kongó, illetve a Cycloi Jedai területen szintén oda fogunk figyelni a fejleményekre. Aztán a humanitárius helyzet a migránsok körében, különösen a Nyugat-Balkánon, Bosznia-Hercegovinában ezen belül – úgy gondoljuk, hogy nagyobb odafigyelést igényel. A nyugat-balkáni országokkal kiépített EU partnerség az egyik kulcs eleme az illegális migránsok ügyének, illetve kezelésének. A horvát elnökség nagyon jónak tartja az albániai humanitárius helyzet kezelésére irányuló kezdeményezést pusztító földrengés áldozatairól van szó, tavaly volt ott földrengés, és örülünk, hogy gyorsan reagált az EU donor konferenciát szervezett február 17-ére. Tisztelt Deve szakbizottsági elnök, tisztelt európai parlamenti képviselők, köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm a lehetőséget, hogy ismertethettem a horvát elnökség prioritásait a humanitárius segítségnyújtás terén. És ezzel várom az észrevételeket, kérdéseket. Köszönöm szépen! Thank you, Minister, uh, for uh, that uh, introduction, and of course, the DEVE uh, committee will. Elnök, köszönöm szépen. A DEVE hatékonyan együtt fog működni önökkel az elnökség ideje alatt, és nagyon sok képviselő rengeteg kérdést szeretne önhöz intézni, illetve különböző reményeket szeretne megfogalmazni az elnökségi munkával kapcsolatban. Most a koordinátoroké lesz a szó mindjárt, illetve a koordinátorokat helyettesítőké, aztán utána következnek az előadók, és azután a tagok úgy általában, tehát ne aggódjanak, egy elég hosszú időkeret áll a rendelkezésünkre. Az első koordinátort szeretném felkérni a néppárt részéről, Hölvény Györgyöt. Köszönöm szépen, Thomas. Radman úr, nagyon köszönöm a helyzetismertetőt. És valóban nagyon örömteli volt a szavait hallgatni, hiszen igen részletes a programjuk, illetve a helyzetet is részletesen ismertette, de ugyanakkor a karakteres elképzelések jelentek itt meg. Tehát a fejlesztés politika, humanitárius segítségnyújtás terén valóban karakteresen kellene fellépnünk, és örülök, hogy Horvátország nem küzd posztkoloniális traumával. A magunk tapasztalat alapján mondom, hogy ez fontos. És egy alapkérdés, hogy önök ettől mentesek. Egy közép- és kelet-európai ország számára szokatlan eh, dolog, hogy felelősséget vállal egy sor országért, illetve egy kontinensért, hiszen egy geopolitikai távolságok, eh, ezek a távolságok elég nagyok. Tehát ön is tudja, mennyire fontos a humanitárius illetve a fejlesztés politika terén, tehát itt nagy kihívásokról beszélhetünk. És valószínűleg ezt hallhatjuk majd a többi kollégától is, és annak is örültem, hogy az elfeledett humanitárius válság helyzetek érintettjein kell segíteni. Ezt én nagyon fontosnak tartom, mert vannak divatos országok, térségek és kevésbé divatosak. Nyilván nagyon nehéz, illetve nagyon összetett például Szíriának a kérdése, illetve a helyzete. Azt mondanám, hogy a legtragikusabb ország az egész régióban, és nem is beszélünk róla. Tehát mással kellene, más megoldásokkal kellene próbálkozni. Tehát, hogyha van erre kapacitás, például a humanitárius felfrissítése a segítségnyújtásnak szintén fontos. Megvannak a jogi, jogszerű kapacitások a humanitárius segítségnyújtás, és nem, a, nem hasznosítjuk őket teljes mértékben. Ennek egyértelműek a közvetett hatásai is. A tapasztalatom szerint, és engem ez érdekelne, hogy hogyan kap önöknél prioritást az elfeledett válságövezetek lakossága. Aztán a második, a humanitárius igényeket tekintve, szükségleteket tekintve említette a biztonságot. Itt a parlamentben, az Európai Parlamentben és az intézményekben vitatott téma, hogy mit is jelent a biztonság, és mi következik ebből. Számomra, és persze nem csak számomra, hanem a kutatás szempontjából is a biztonság legfontosabb összetevője a, az oktatás, illetve a munkahelyteremtés. Lát-e bármiféle lehetőséget, hogy előre lépjünk itt. Miközben tisztában vagyok azzal, hogy ez nem egy könnyű kérdés. És szintén rendkívül szimpatikusan említette az alapvető okok kezelésének az igényét. Például a migráció esetében hogyan látja ezt a lehetőséget. Elnök, köszönöm, Udo Bullman, SND. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, Radman úr, köszöntöm Önt a soros elnökség, illetve a tanács vezetői szerepében. Az Európai Unió legéfjabb tagjaként az elnökségi staféta átvétele, én azt mondanám, hogy nem akadály, inkább egy előny. Hiszen nyitottan, nyitott szemmel új megközelítéseket hozhatnak az elnökségi munkába, és ezért én nagyon drukkolok önöknek, érezzék a parlament, illetve a szakbizottságunk támogatását, az, a merész elképzeléseik mögött. Tehát a katasztrófák, a humanitárius segítségnyújtás, a Peace Nexus terén nagyon üdvözlendőek a kezdeményezéseik, és a szakpolitikai tematikájukat szurkolunk, hogy végre is tudják hajtani. És arra szeretnék rákérdezni, amit említett az utánkövetéssel kapcsolatban, illetve a fenntartató fejlesztési céloknak a végrehajtása terén az utánkövetés egy fontos, illetve ez elkötelezettséget jelent a részünkről is, és a tanács elnöksége számára is fontos. Azt szokták mondani, hogy ha legalább beszélünk valamiről, még ha nem is cselekszünk, azért előre mozdítjuk a, dolgokat. A BlackRock is az egyik legnagyobb magánbefektető világméretekben efféle nyelvezetet használ, tehát beszél a dolgokról. Aztán az ENSZ-ben is folyik a vita, a párbeszéd, csak lassan lépünk. Nincsenek kötelező szakpolitikai vállalások, illetve a magas szintű fórumon például az év közepén is újból beszélni fogunk a nagy ügyekről, de az uniós szakpolitikákat hogy tudjuk úgy előrevinni, hogy a pozitív átcsorduló hatások is megjelenjenek a technológiában, a kereskedelemben, a fejlesztéspolitikában, hogy valóban elérjük a fenntartható fejlődésnek a céljait. Ez az első kérdés. A második, biztató jeleket tapasztalunk Afrikából, Afrikáról, és a következő heteknek a nagy témája ez. Látunk reakciókat innen, onnan, két számjegyű növekedést bizonyos országokban, de másrészt azt is látjuk, világosan, hogy ez messze nem garantálja a fenntartható fejlődést, épp az ellenkezőről van szó, polarizálódó társadalmakat látunk Afrikában, új szakadékok keletkeznek a gazdagok és szegények között. Mit szorgalmaznának Afrika esetében, hogyan tudunk a múltnál jobban odafigyelni az egyenlőtlenségek leküzdésére, illetve milyen intézkedések segíthetnek? Köszönöm, mondja az elnök. A Rinyú Sász Görenc kapszót. Átveszem Martin Howard, én fogom elmondani az észrevételket. Miniszter úr, köszönjük szépen, gratulálunk az elnökség átvételéhez. Örültem a Brexit-tel kapcsolatos észrevételeinek is. Mi is többen sajnáljuk, hogy így alakult. Illetve ellenezzük a jelenlegi kormány megközelítését. És azt is köszönjük, hogy az Egyesült Királyságot donorként is említ, illetve számít ránk. 0,7%-át a nemzeti jövedelmünknek segítségnyújtásra szánjuk, és remélem, hogy az EU munkáját ez segíti, illetve összességében a horvát elnökség bízom benne, hogy az EU egészét előre mozdítja, illetve ezt a 0,7%-ot az összes tagállam esetében hát ha el tudják érni. Említette a természeti katasztrófákat, illetve a konfliktus övezeteket, járványokat és a, ennek az érintettjeit definíció szerint a humanitárius helyzet ugye konfliktusról szól, nézzük meg Kamerunt a mai helyzetben, nem csak arról szól a mi munkánk, hogy utólag reagálunk a nagy konfliktusra, hanem hogy igyekezzünk megelőzni. Tehát a polgárháborút előzzük meg, és építsük a békét. A menekültek helyzetét is említettem. Sokszor évtizedeken keresztül élnek óriási csoportok, ott nőnek fel gyerekek menekült táborokban, ahol hosszú távú problémák jelennek meg az oktatástól az egészségügyig. Tehát a humanitárius összefüggésben ezt is látni kell. A horvát elnökség bízom benne, hogy arra ösztönzi az uniót, hogy a szakpolitikai koherencia jegyében és közös gondolkodás jegyében reagáljon a humanitárius helyzetre és a béketeremtő eh, munkára is figyeljen oda. Köszönjük szépen, Howard úr, aki Görenc úr nevében elmondta az észrevételeket. Rivázi asszony éppen nincs itt, úgyhogy az alelnöknek adom meg a szót. Alors, merci bien, monsieur le Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm a helyzet ismertetőjét. Köszönöm a megemlített célokat, Afrikával az együttműködést például, ami egy kiemelt cél, a szegénység felszámolása például. Valamennyien tudjuk, hogy az oktatás, illetve a munkahelyek komoly problémát jelentenek. Gond van a tolmácsolással? Nem, nincs, akkor folytatom. Tehát említettem, hogy az oktatás és főleg a munka lehetőség az elsődleges, hogyha a szegénységet fel akarjuk számolni. És főleg, hogyha Afrikában fenntartható fejlődést kívánnánk elérni. Én azt szeretném megtudni, hogy a vállalkozásfejlesztést milyen területen látja lehetőségnek, ami hozzájárulhat a célok eléréséhez, illetve főleg a vállalkozások fejlesztése keretében a nők fokozott részvételét hogyan látja a lehetőségnek. A digitalizáció Afrikában is terjed, és ez a vállalkozások létrejöttét is elősegíti, de sokszor ki vannak a nők zárva erről a területről, és hogyan lehetne itt előrelépni. Aztán a nők elleni erőszak ellen, a nemi alapú erőszak ellen hogyan lehetne hatékonyabban fellépni. Nemrégében például Nigéria ügyében elfogadtak állásfoglalást, vagy mondjuk Kamerunt, Kongót említhetném még. És a kérdésem a következő. Számos szervezet, számos civil szervezet arról panaszkodik, hogy nem kap megfelelő támogatást ahhoz, hogy a nőknek védelmet nyújtson. És ön az imént említette az ismertetés ügyében, hogy szeretné, hogyha kialakulna, illetve hálózatba rendeződne, és megvalósulna a multikulturalizmus. A humanitárius területtel összefüggésben hogyan lehet ezt a feladatot, tehát a segítségnyújtásban hogyan lehet ezt elérni az erőszak női áldozatai esetében, illetve hogy ön szerint hogyan lehet az erőszaknak véget vetni. Köszönöm. Perfect. Uh, we have more... Nagyon jó. Vannak még koordinátorok, és itt van a jelentéstevőnk is, meg hát a többieknek is szeretnénk lehetőséget biztosítani, de először megadjuk a lehetőséget a miniszternek, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. A horvát EU-s tagság egyik nagy vívmánya az, hogy a horvát nyelv is az egyik hivatalos nyelvé vált, úgyhogy ha megengedik, akkor most megragadnám a lehetőséget, és horvátul szólnék hozzá. Hölvényi úr, nagyon szépen köszönöm önnek a hozzászólást. Beszélt a prioritásokról, és köszönöm önnek a támogatást is, amelyről biztosított. Minden rendben? Nagyon jó, köszönöm szépen, mondja a külügyminiszter úr. Tehát amikor a válságokról van szó, és nagyon fontos a felvilágosítás. Ön arról beszélt, hogy hogyan is tekintünk a válsághelyzetekről. A válsághelyzetek kiváltó okait mindig ott kell felszámolni, hogy, ahol ezekre a válságokra sor kerül. Segítenünk kellene az érintett országoknak abban, hogy biztosítani tudják, hogy azok az emberek, akik háború miatt, erőszak miatt elmenekülnek az országból, ne hagyják el az országot. Nyilvánvalóan gazdasági migrációnak is tanúi vagyunk, különbséget kell tennünk az úgynevezett gazdasági alapú migráció között és az olyan migráció között, amelyet háborúk, konfliktusok idéznek elő. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió, mint a világ egyik legbefolyásosabb szervezete, még akkor is, hogy a világ lakosságának csak 7%-át adja, az eszközeivel ahhoz kell, hogy hozzájáruljon az emberi jogok, a szabadság, az alapvető szabadságjogok területén, hogy a diplomácia eszközeivel, a politika eszközeivel járuljon hozzá a helyzet javításához. Ugye a jelmondatunk is ezt jelzi erős európai kívásokkal teli világban. Tulajdonképpen a horvát prioritások is ebbe az irányba mutatnak, amelyek egyébként nem csak Horvátország prioritásai, hanem az egész EU prioritásai és mindannyiunk prioritásai. Horvátország ugye az Európai Unióba való belépéssel eleget tett a követelményeknek, belépett az összes legfontosabb nemzetközi szervezetbe, az EU-ba, a NATO-ba. Mindannyian osztozunk azokban az értékekben, amelyek mellett mi is tanúbizonyságot tettünk az EU-ba való belépésünkkel. A prioritásaink összességében azt hivatottak tükrözni, hogy ezek a közös feladataink – ugyanis feladatnak tekintjük mi a soros elnökség részéről a fiatalok elősegítését, az oktatást, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, a sportba, kultúrába, digitalizációba való beruházást, a jobb összekapcsolódást. Még sokkal erősebb kapcsolatokat kell kiépíteni Európában, a tagállamok között, az energetikában. Diverzifikálni kell. Ezek mindannyiunk feladatai. Hogyha mi egy család egy nagy szervezet tagjai vagyunk, és még hogyha ez a szervezet heterogén is, mégis közösen kell fellépnünk. Többen is hasonló kérdést tettek fel, nekik is ugyanezt válaszolnám. Nyilván, tehát a felvilágosítás nagyon fontos, amelyről beszélt Hölvény, Hölvényi úr. Amikor a politika végrehajtásáról van szó, amelyről ugye Bulman úr beszélt. Ez is rendkívül fontos kérdés. Nem szabad leragadnunk a szavak szintjén. Nem elég beszélni a különböző célokról, hanem fontos, hogy az Európai Unió gyakorlatban is fellépjen és megvalósítsa azt, amiről beszél. Amikor konkrétan a humanitárius segítségnyújtásról van szó, az a háromszoros nexus, amelyről beszéltem a fellépésünk kapcsán, azt jelenti, hogy először is ugye meg kell teremteni a békét, ezt követi a humanitárius segítségnyújtás, valamint a fejlesztéspolitika. Ez a fellépésünk három pillére. Konfliktus helyzetben pedig hozzá kell járulnunk a konfliktusok megoldásához is, mert nem elég segíts, segíteni, ezzel egyedül ugyanis nem oldjuk meg a kiváltó okokat, a válságot kiváltó okokat. Az Európai Uniónak az okok ellen is fel kell lépnie. Az Európa jövőjéről szóló konferenciát is szeretném ehelyütt megemlíteni, mert ez is egy fontos kérdés. Milyen Európát akarunk mi a jövőben látni? Lehet, hogy Európa nem tökéletes, de az EU-nak jelen pillanatban nincs alternatívája. Az Európai Unió egy értékközösség, a második világháború lezárta óta nem volt háború lényegében Európában, ezek nagyon nagy vívmányok, a jogállamiság, a szabadság, a demokrácia, ezek nagyon nagy vívmányok, és úgy gondolom, hogy globális szinten Európa példaértékű lehetne. Nyilvánvalóan a jobb összekapcsolódás is nagyon fontos, mindazon szervezetek, mindazon szereplők, akik jelen vannak és helyi szinten segítenek, együtt kell, hogy működjenek egymással annak érdekében, hogy hosszú távon és eredményes lehessen a fellépés. Tehát együttes fellépésre van szükség. És még egyszer hangsúlyozni szeretném a multilateralizmust. Ma a külpolitikai tanácsban nagyon sokszor felmerült ez a kérdés a közel-keleti válság kapcsán is, csak példaként említem. Más országok segítése. Szeretnénk mindenképpen elősegíteni a fejlődést más tagállamokban, de ez kapcsolódik ahhoz is, amit Bulman képviselő mondott az egyenlőtlenségről. Mindenképpen szeretnénk elérni azt, hogy egyfajta kiegyenlítődés történjen ezen a téren, akár az Európai Unión belül is. Hiszen itt is vannak gazdagabbak, szegényebbek. Hogyha egyfajta konvergenciát szeretnénk elérni, közös gazdasági növekedést, akkor fontos, hogy az Európai Unió belül egy egységes gazdasági és szociális társadalmi stabilitás valósulja meg mindenütt. Horvátország nagyon-nagyon fejlődött a 30 évvel ezelőtti állapotokhoz képest. 30 évvel ezelőtt Horvátországban elképzelhetetlen volt, még az is, hogy egy független ország legyen valaha, arról nem is szólva, hogy valamikor majd EU-s tagállamok leszünk, és ellátjuk a soros elnökség tisztségét. Amikor 15 évesen ellátogattam a rokonaimhoz Hamburgba, egy kultúrsokot éltem meg. De az, hogy most mi EU-s tagállamok vagyunk Szlovéniával együtt, nagyon világosá vált számunkra, hogy milyen előnyökkel jár az EU-s tagság. Az Adriai tenger, amelyben nagyon szívesen látogatnak el a különböző tagállamokból, nem csak horvát tenger, hanem közös európai tengerünk. És hogyha belépünk végre a Schengeni övezetbe, remélem, hogy ehhez megkapjuk az önök támogatását, akkor még jobban közelebb kerülünk egymáshoz Európában. Tehát közös céljaink vannak, közös feladataink vannak, ezt szerettem volna ezzel hangsúlyozni. Nagyon fontos nyilvánvalóan a koherencia politikában, de még egyszer hangsúlyozom, nagyon fontos, hogy ne ragadjunk le a szavak szintjén, hanem hogy eljussunk a végrehajtás szintjére is. Herzberger Fofana asszonynak köszönöm, hogy külön kiemeltem a vállalatok szerepét, amelyek élén nők állnak. Úgy gondolom, Horvátországban is vannak ilyen jellegű sikertörténeteink, az ön kérdését nagyon köszönöm, mert ennek révén rá tudok világítani arra is, hogy nálunk Horvátországban úgy gondolom, sikerült a nőket a gazdaságban is helyzetbe hozni és vezető szerepbe segíteni. Horvátországban ugyanis a nők nagyon erősen jelen vannak a gazdaságban, de a politikában is, a kormányban. Nemrégiben még horvát államfőnk is volt. A vezető szerepkörökben tehát nálunk nagyon gyakori, hogy nők vállalják fel ezeket, és nők látják el. Tulajdonképpen az volna a legjobb, hogyha ez egy normális jelenség lenne, és nem is kellene beszélni róla, hiszen ez jelenteni valójában azt, hogy egy, egyenlők vagyunk, és megvalósult az esély egyenlőség. Sajnálatos tény, hogy a nők elleni erőszak egy létező jelenség. Horvátország csatlakozott az isztambuli egyezményhez, rengeteget foglalkozunk ezzel a problémával. A horvát társadalom egy nyitott társadalom, nyitott abban az értelemben, hogy szabadság van, a médiumok mindig szabadon hívhatják fel a figyelmet például a társadalom felelősségére ezekben a kérdésekben, és a kormány felelősségére is. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy egy olyan társadalom alakuljon ki, amely maga is hozzájárul a békéhez, a szabadsághoz, a véleménynyilvánítás szabadságához, de ahhoz is, hogy minél alacsonyabb szintre süllyedjen a nők elleni erőszak szintje. Nemrégiben egy törvényhozási munka végére tettünk pontot ebben a témában. Törvényeket hozott a kormányunk fogadott, törvényeket fogadott el a nők elleni erőszak témájában. De kako da ćemo raditi isto tako i da žene u Africi, to nagyon fontos nyilvánvalóan, hogy az afrikai nők helyzetén is segítsünk, ez is a napi rendünkön szerepel. Két hónappal ezelőtt vendégül láthattuk az etióp kultuszminisztert, akivel együttműködünk a fiatal nők, lányok helyzetének javításán. Horvátország is sajnálatos módon a függetlenségi háborúja idején rengeteg hasonló tapasztalatot szerezhetett, és azt hiszem ez is egy olyan feladatkör, amelyen együtt kell dolgoznunk. Európai Uniós szinten. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, még körülbelül 20 percünk van erre az eszmecserére, és úgy láttam, hogy még 9-en szeretnének kérdezni. Emellett persze a miniszter úrnak is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megfelelően válaszolhasson minden kérdésre. Ezért mindenkit kérnék, hogy röviden fogalmazzon. A legjobb az lenne nyilvánvalóan, hogyha egy körbe, egy körben gyűjthetnénk össze az összes kérdést, és egy körben tudna válaszolni külön a miniszter úr, de meglátjuk. Először is Bennett Szimnyoknak adok szót az ID részéről. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Egy kicsit keveset hallat, hallhattunk a közel-keletről és Szíriáról. Ugyanis azt gondolom, hogy Európának saját érdeke az, hogy ezen a területen rendeződjenek a dolgok, de sajnos sokszor szemet hunyunk a dolgok fölött, nem vagyunk hajlandóak tárgyalni Assaddal, mint diktátorral, Rengeteg pénzt önthetünk ebbe a régióba humanitárius vagy fejlesztési segélyként, vagy fejlesztési együttműködés címén, de a problémákat csak súlyosbítani fogjuk, ahelyett, hogy megoldanánk őket. Gondoljunk csak a Jordán, illetve a libanoni példára. Saját érdekünk az, hogy az ottani konfliktusok megoldódjanak, hazatérhessenek az elmenekültek, és megakadályozzuk azt, hogy újabb migráns hullámok induljanak meg Európa irányába. A második dolog, amelyet meg szerettem volna említeni, Afrika. Itt az ideje, hogy többet beszéljünk Afrikáról, sajnos Afrika egy elfeledett kontinens. Nem akarjuk látni azokat a problémákat, amelyekkel Afrika küzdik, ugyanúgy, ahogy a közel-kelet esetében is ezt tesszük. Nem akarjuk látni, hogy az afrikai lakosság drámai módon alakul, nem tudunk Afrikában egy megfelelő munkaerőpiacot teremteni, és azt hiszem, ezzel erősebben kellene foglalkozni, intenzívebben kellene foglalkozni a lakosság alakulásával, a lakosság számmal és a társadalmi körülmények alakulásával hosszú távon vissza fog ütni, ha ezzel nem foglalkozunk. Úgyhogy Afrikáról többet kell beszélni. Köszönöm szépen. Beáta Kemp az LK e részéről nincs itt, úgyhogy a GUE részéről Ben Crespo képviselő szólalna fel, de Ulf sincs itt. Akkor most a humanitárius segítség nyújtással foglalkozó kollégának Norbert Neuzernek adok szót. Köszönöm szépen, miniszter úr! Köszönöm önnek ezt a nagyon erős programot, karakteres programot és a prioritásokat is. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Először is az önök soros elnökségének kell a kotonú utáni időszakra vonatkozó megállapodást tető alá hoznia. Ez egy nagyon fontos megállapodás, nem csak azért, mert 78 országot érint az afrikai, karibi és csendes óceáni térségben, hanem azért is, mert ezt a megállapodást nem veszik még mindig elég komolyan a tagállamok. Nem kezelik kellő komolysággal. Ezen a téren egy jó politikával nagyon sok mindent elérhetnénk, az emberi jogokra például befolyást gyakorolhatnánk a jobb kormányzás révén. Úgy gondolom mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy ez a megállapodás, ennek a megállapodásnak az ügye előbbre jusson. Fontos lenne, hogy a megállapodásban a parlamenti dimenziót is kihangsúlyozzuk, és talán még egy utolsó mondatot is hozzáfűznék, hogyha Kína, Oroszország vagy az Egyesült Államok rendelkezne egy ilyen megállapodással, amely 78 országot ölel fel, akkor ők biztosan többet tennének ezen a téren, mint az EU. Jó lenne még egyszer felhívni a figyelmet a tagállamok körében, hogy ez a megállapodás rendelkezzen a jövőben egy erős parlamenti dimenzióval. Másodszorban a humanitárius válságokra szeretnék kitérni, illetve külön felhívnám a figyelmet egy olyan válsághelyzetre, amelyre mostanában nem igazán figyeltünk oda, de nagyon aktuális ügyről van szó. A Száhel övezetben egyre intenzívebbé váló éhénységre szeretnék rátérni. Nigériában és Nigerben rengeteg menekültábor van, itt egyre rosszabb a helyzet. Kelet-Afrikában sáska járvány van, amely tönkreteszi az élelmezés alapjait, és nagyon nehéz helyzetbe juttat rengeteg embert. Szerettem volna külön felhívni a figyelmet erre, mert úgy látom, hogy a soros elnökség nagyon nagy kihívások előtt áll. Floor to Monica Silvana González, Köszönöm, Monika Silvana González következik a szocialistáktól. Köszönöm szépen elnök úr, tisztelt miniszter úr. Egyetértünk a prioritások hosszú listájával, amit ön felsorolt, de természetesen nem elég beszélni erről, cselekedni is kell. Ahogy mondja, egyre nagyobbak a szükségletek, és a válaszunk nem felel meg a szükségleteknek, a közepes jövedelmű országokkal való együttműködés nagyon fontos. Hogyha visszavonjuk a támogatásunkat, akkor visszazuhannak. Nem szeretnék túl sokat beszélni, de lenne egy kérésem és egy kérdésem is. Van egy kérésem Latin Amerikával kapcsolatban. Afrikára összpontosít ön, de ne feledkezzünk meg a világ többi részéről se különösen Latin Amerikáról ne kérdésem a nemzetközi jog értelmében nem létezik a klíma menekült kategóriája, ez nem szerepel az 51-es Genfi egyezményben sem, de nagyon sok ember azért menekült el a lakóhelyéről, mert az éghajlatváltozás erődözte megvárjuk a nemzetközi szereplőket, partnereinket, hogy ők találják ki, hogy mi a definíciója a klíma menekültnek, nem kellene nekünk kezdeményezést tenni. Ugyanakkor azokra az emberekre összpontosítsunk, akiket a klíma elüldözött. A tolmácsok azt kérik, hogy lassabban kérdezzenek, és akkor tudnak fordítani. Egyébként ez a kérdés elég világos volt, ha nem, akkor visszakérdezhetünk majd. Most pedig a zöldektől Jones asszony következik. Köszönöm. Én is a klímáról szeretnék kérdezni. Ez egy fontos dimenziója a fejlesztési segélyezésnek. Mint tudjuk, a klímaváltozás miatt egyre több a természeti katasztrófa. Ön is említette, hogy nagyon sok súlyos helyzet alakult ki. Az országok egy része fosszilis energiahordozók elégetésével szerzett jövedelmet. Ez nem járható út a kis jövedelmű országok számára valamilyen átmenetet kell biztosítani, annélkül, hogy a fosszilis energiák felhasználásával szerezzék a jövedelmüket, tehát új technológiákat kell kiépíteni. Hadd kérdezzem meg, hogy konkrétan mit tervez tenni annak érdekében, hogy a fejlesztési szempontok is integrálásra kerüljenek a környezetvédelmi, klímavédelmi koncepcióba, Green Deal-be. González képviselőtársam is hasonló kérdést tett fel a globális migrációs és menekült szabályozást hogyan tudnánk aktualizálni oly módon, hogy a leglassabban kialakuló, mégis katasztrofális jelenségre, a klíma által előzött emberek helyzetére reagáljunk. Aztán a készpénz transfer egyre fontosabb humanitárius segítség nyújtási eszközzé vált. Fontos potenciál van ebben a konfliktusok után. Ugye különböző módjai vannak a legszegényebb emberek megsegítésének, az EU fejlesztési együttműködésében hogyan látja ön ennek a perspektíváit? Köszönöm. Dominik Bild ID. Köszönöm szépen elnök úr, tisztelt miniszter úr a programjában tartós megoldásokról beszél a migrációs válságban. Milyen megoldásokat javasol, és konkrétan a migránsok visszaszállítását hogyan próbálja megoldani, különösen azon országok vonatkozásában, akikkel megállapodás kötött az EU, például Afganisztánnal. Második kérdés a fejlesztési szakpolitikát tekintve az ön elnöksége a bővítést, me, bővítési tárgyalásokat megkezdeni Észak-Macedóniával és Albániával. Franciaország ezt elutasította. Bosznia-Hercegovinával is szorosabbra fognál kapcsolatokat. Ezek az országok, különösen Albánia, Bosznia-Hercegovina megfelel-e az európai elvárásoknak, és nem romlik-e a keresztények helyzete ezekben az országokban. Köszönöm. Pierre Francisco Majorino, szocialisták. Nagyon röviden, tisztelt eh, miniszter úr, köszönöm az elmondottakat, csak egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, azt, hogy a humanitárius válságok eh, között gyakran megfeledkezünk róla, hogy eh, hány menekült reket Bosznia-Hercegovinában, méghozzá aggasztó humanitárius körülmények között. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amivel nem csak Horvátországnak, hanem egész Európának foglalkoznia kell, és nem csak olyan szempontból, mint ahogyan ön beszélt róla, vagyis hogy az európai határok védelme szempontjából az illegális bevándorlással szemben, bár nyilván valószínűleg illegális migrációval van dolgunk, ugyanakkor emberekről van szó, akik tisztán humanitárius szempontból elfogadhatatlan körülmények közé kerültek, és a klímaváltozás és más jelenségek miatt olyan migrációs folyamatok alakultak ki, amelyek miatt a jelenlegi szabályozás teljesen alkalmatlan a problémák kezelésére. Kérném, hogy mondja el, hogy mi a véleménye. Köszönöm. Most pedig Rayo Rodríguez Ramos Rinyónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Sok szerencsét kívánok a hat havi elnöksége. Ez itt vagyok, itt vagyok. És egy kérdést szeretnék feltenni önnek, illetve kéréssel is fordulok önhöz. Kérdésem, mivel az önök elnöksége alatt fogjuk elfogadni a éves pénzügyi keretet, tudja elszavatolni a szakbizottságunknak, hogy az afrikai segélyezésre, fejlesztési támogatásra elegendő pénz lesz. A kérés pedig az, a marokkói parlament éppen most fogad el egy törvénytervezetet, amely egyoldalúan a, kibővíti az ország fenségvizeit. Ez azt jelenti, hogy a Kanári-szigetek térségét, az európai fenségvizeket is magáénak tekinti. A nemzetközi jog alapján egyoldalúan nem lehet módosítani a kizárólagos gazdasági térségeket és a fenségvizeket. Ráadásul Marokkó úgy ítéli meg, hogy Nyugat-Szaharában is szuverenitással rendelkezik, holott az ENSZ-ben többször kimondásra került, hogy az a terület nem tartozik Marokkóhoz. A tanácsban kérem, hogy határozottan ellenezzék az egyoldalú fenség víz módosítási elképzeléseket minden harmadik állam vonatkozásában, amikor EU vizekről van szó, hiszen itt a párbeszéd, a nemzetközi jog és a szerződéses út az egyedül járható. Köszönöm szépen. Még három képviselő szeretne kérdezni. Sál Görenc, Renew. Köszönöm szépen elnök úr. Két kérdésem lenne az első. Intézményes jellegű. Néhány hónap múlva megindul az RDNCI folyamat, és kérdezném, hogy az európai fejlesztési támogatási összegeket hogyan kívánják beleilleszteni a költségvetésbe. Azért kérdezem, mert a humanitárius segítségnyújtás területén önnek kell majd foglalkoznia az EDF-fel is, a fejlesztési alappal. Ön szerint a tanácsnak és az Európai Parlamentnek milyen szerepe lesz a jövőben, a jövőbeli koncepcióban, a támogatások odaítélésében? Ez az első kérdésem. A második kérdés aktuális sürgős fejleményekre vonatkozik. Néhány órája tudjuk, hogy Kínában a koronavírusról megállapították, hogy emberről emberre is terjed. Tehát van ok a humanitárius riasztásra, emlékszünk az ebola válságra néhány évvel ezelőtt, tehát meg kell húzni a vészcsengőt. a sajtóban megjelent, hogy állítólag az Európai Bizottság készen áll a kihívás kezelésére. Kérdezném, ugye van egy belső és egy külső vonatkozása is ennek a válságnak. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság mind a kettőre gondol-e, amikor azt mondja, hogy felkészült Kérdezem öntől, hogy a koronavírussal kapcsolatban a tanács soros elnökeként bevonták-e már önt valamilyen reflexiós folyamatba azzal kapcsolatban, hogy ezt a jelenséget miként lehet kezelni. Szerintem nem állhatunk karbatett kézzel, mindenképpen értékelni kell a helyzetet. Carlos Surinho, szocialisták. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, a humanitárius segítségnyújtás sürgős jelleget is önthet, ugyanakkor megelőző jellegű is lehet. Nagyon fontos tehát a segítségnyújtást az erőteljes partnerséggel összekapcsolni mint a paritásos AKC Európa parlament elnöke, Um, Szeretném, hogyha az, a horvát elnökség megvalósítaná a szükséges kompromisszumot az AKC országok vonatkozásában. Norbert Neuser kollega szólt a posztkotonú cotonou fejlemények fontosságáról, geopolitikai jelentősége is van ennek, úgy gondolom, hogy a horvát elnökség is egyetért, hogy geopolitikai befolyásunkat fenn kell tartani, a fenntartható fejlesztés, a demokrácia terjesztés terén, és nem csak a parlamenti dimenzió terjesztése, hanem annak alkalmazása szempontjából is számítok a horvát elnökségre. Köszönöm. Utolsó kérdés. Rendben. Hildegrand nem kíván kérdést feltenni, mert mások már feltették a kérdését. Akkor megadom a lehetőséget a miniszter úrnak, hogy válaszoljon a kérdésekre, és esetleg észrevételeket tegyen. Köszönöm szépen. A Zimnyok úr által feltett kérdéssel kezdeném. And uh, we should to, to the way to, to... Természetesen nagyon-nagyon fontos Afrika, oda kell rá figyelni. És a tanács vitáiban már terítéken is van Szíria ügyében. Érdemes tudni, hogy több mint a szír lakosságnak a felét szétszórta a 2011 óta dühöngő konfliktus és 5,7 millió a menekültek száma a háború miatt. Ez 60%-a 11 millió szíriainak, tehát komoly humanitárius segítségnyújtási igény merül ott fel. Tehát az Európai Unió számára nagyon komoly aggodalomra ad okot. 2011 óta több mint 400 ezer szíriai vesztette életét sajnos. Bulman úr, Neuser úr, egyetértek önökkel abban, hogy nagyon nagy jelentőségű a kotonói megállapodás, hiszen valóban 78 országot fog össze. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament és a tanács közötti megállapodás mielőbb megszülessen, és a gyakorlatba is átültessük azt. Remélem, hogy közösen sikerül ezt a munkát elvégeznünk. Amikor González asszony beszélt Latin Amerikáról, nos, egyetértek azzal, hogy ez egy rendkívül fontos térség. A tanács foglalkozik eszmecseréi során ezzel a térséggel is nagyon nagy jelentőséget tulajdonít neki, Venezuelának is egyébként, de nem csak a külügyi tanácsban, hanem a kereskedelmi kérdésekről szóló eszmecserék során is. Itt Latin Amerika kiemelt szerepet élvez. Az Európai Unió, mint globális szereplő, a világ összes országa kapcsán érdekelt. Minden harmadik országnak fontos átadnunk azokat a vívmányokat, amelyeket sikerült kiharcolnunk. A jogállamiságot, az emberi jogokat, a szabadságot, a demokráciát exportáljuk úgymond ezekbe az országokba. Ezek ugye a mi vívmányaink Európai Unióként. Mahorini asszony beszélt a migrációról, Említette a balkáni útvonalat, illetve a Boszniából Horvátországba irányuló migrációt. Úgy gondolom, itt nagyon fontos különbséget tenni a menekültek között egyrészt, akiket segítenünk kell a nemzetközi kötelezettségeink értelmében, és másrészt az illegális migránsok között, ide sorolnám az emberkereskedelmet, illetve embercsempészetet is. Horvátország 1100 kilométernyi európai határ felett őrködik, és itt ezen a szakaszon megakadályozza az illegális migránsok Európai Unióba jutását. Dolgozunk, küzdünk a az emberkereskedők ellen, és ezt nem csak magunkért tesszük, hanem az egész Európai Unióért. Unióért. Tehát nagyon fontos, mondom még egyszer, hogy különbséget tegyünk a háború sújtotta régiókból érkező menekültek, és az illegális migránsok között, akik egy jobb élet reményében igyekeznek Európába eljutni, és akiket ebben elsősorban az ember csempészek segítenek. Afganisztánt is érdemes itt megemlíteni ebben az összefüggésben, és persze nagyon fontos látni azokat a kötelezettségeket és szabályokat, amelyek ezen a területen érvényesek a ránk az aláírt szerződések értelmében. Ami az NDC eszközt illeti, ezt össze kell kapcsolnunk a több éves pénzügyi keret kérdésével. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is kiemelten foglalkozik ezzel a témával. A szeheli övezetet is említették többen. Azokról az európai, illetve bocsánat, afrikai országokról van szó, amelyek a segítségünkre szorulnak, segítenünk kell nekik. Nagyon nagy válság sújtja ezt az öt afrikai országot már pénzügyi juttatások és anyagi segítségnyújtás révén is támogattuk ezeket az országokat. Szakértőket küldtünk a térségbe annak érdekében, hogy elkerülhető legyen egy még nagyobb válság kialakulása. Itt a négyszeres nexus kifejezést említeném, hiszen az éghajlatváltozás okozta negatív hatások is közrejátszanak ennek a helyzetnek a kialakulásában. Még egyszer mondom, hogy ez is egy fő prioritás, mégpedig nem csak a mi prioritásunk, hanem az egész Európai Unió prioritása. Hiszen tisztában kell lenni azzal, hogy Horvátország nem fogja tudni varázsütésre megoldani az összes problémát. Mindannyiunk közös erőfeszítésére lesz szükség. Nagyon büszkék vagyunk egyébként Horvátország részéről, hogy egy korábban kommunizmus és háború sújtotta országként most harcolhatunk a tanács élén az Európai Unió közös prioritásainak megvalósításáért. Ami a kínai vírust illeti, a fertőzés terjedését tisztában vagyunk ezzel a problémával, tudunk róla, de a megfelelő szervek, az illetékes hatóságok fognak foglalkozni ezzel a kérdéssel, illetőleg ajánlásokat fogalmaznak majd meg arra nézvést, hogy hogyan kerülhetjük el, hogy ez a veszélyes betegség itt is elterjedjen. Az összes humanitárius válságot napirenden tartjuk, ugyanolyan jelentőséggel kezeljük. Tudjuk, hogy nagyon nagy a szükség ezekben az országokban, ugyanakkor azonban a költségvetésünk korlátozott ezen a téren. Fontosnak tartjuk Horvátország részéről nyilvánvalóan a szolidaritást, elő kívánjuk segíteni a szolidaritást és az együttműködést ezen a téren. Az Európai Parlamentnek is megvan a maga felelőssége, valamint nekünk is. Fontos, hogy közösen dolgozzunk a prioritások megvalósításán. Szeretnénk hogyha a soros elnökségünk valóban nyomot hagyna, mégpedig abban az értelemben, hogy elmondhassuk majd a végén, hogy sikerült hozzájárulnunk a szolidaritáshoz az Európai Unióban, hogy sikerült felhívnunk a figyelmet arra, mennyire fontos a multilateralizmus és a közös fellépés. Ez az egyetlen út. Senki sem mondhatja, hogy az ő hazája, az ő országa legyen az első. Az unilateralizmus ugyanis nagyon sok helyzet kialakulásáért felelt a múltban, láthattuk, hogy ez nem működik. Tehát csak is a közös fellépésben lehet a megoldás. Ami a humanitárius segítségnyújtást illeti, valamint a multilateralizmust és a fejlesztéspolitikai segítségnyújtást, ez volt ugye a hármas nexus, ehhez jön hozzá az éghajlatváltozás elleni küzdelem, tehát egyfajta négyes nexust alakítunk ki. Ez az a négy elem, amely szorosan összekapcsolódik egymással a fellépésünkben. Nagyon tisztában vagyunk egyébként a felelősségünkkel, rengeteget kívánunk dolgozni mindazon problémákon, amelyeket önek megemlítettek. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak a tanács és az Európai Parlament közötti együttműködést, mindig az önök rendelkezésére fogunk állni, és ha már így a végén járunk, akkor szeretnék néhány szót elmondani zárásképpen is, horvátul. Tisztelt Tobi elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, nagyon nagy öröm volt számomra, hogy részt vehettem ebben a konstruktív eszmecserében, ahol a közös érdeklődésünkbe tartozó témákról beszélhetünk, Várom a közös együttműködést, a közös munkát. Köszönöm Önöknek, hogy meghallgatták a prioritásainkat. Biztos vagyok abban, hogy nem sikerült teljes körülön válaszolnom az összes kérdésre, de biztos vagyok abban, hogy még lesz alkalmunk beszélni ezekről a kérdésekről, hat hónapig a rendelkezésükre állunk. A horvát soros elnökség ajtaja mindig nyitva lesz önök előtt. Nem vagyunk tökéletesek, de szeretnénk hatékonyak és eredményesek lenni. Senki sem tökéletes, de ha keményen dolgozunk, a problémákon, akkor mindenképpen eredményeket fogunk elérni. Hogyha nem teszünk semmit, hát akkor nyilván nem érünk el semmit. Nem vagyok matematikus, de egy dolgot biztosan tudok, hogy a 0 plusz 0 az mindig 0 végeredménye ő lesz, de 0 plusz 1 plusz 2, ennek mindig lesz valamilyen eredménye, valamilyen értékelhető végösszege. Tehát legyünk aktívak, tekintsünk pozitívan a jövőbe, és dolgozzunk együtt a minket érintő ügyeken. Köszönöm szépen! Thank you, minister. Köszönjük szépen, miniszter úr! Köszönjük a válaszokat! hogy minden kérdésre kitért, illetve hogy részt vett az eszmecserében. A Deve szakbizottság részéről nagyon sok sikert kívánunk Önöknek az elnökségi munkához. És ahogyan tapasztalhatta is, tagjainknak rengeteg a kérdésük, de nagyon sokat remélnek az elnökségüktől. Most az eszmecsere végére értünk, 14.30-kor folytatjuk az EU fenntartható fejlődésével. Köszönöm szépen, és várjuk Önöket vissza.